Mesdames, Messieurs, je vous... Kedves kollégák, javaslom, hogy kezdjük el a munkát. Ugyan még nem érkezett még mindenki, a két legnagyobb frakció és a néppárt és a szocialisták ö, ugyan nagyon kiváló embereket küldtek ide, de csak nagyon kevés ilyen kiváló kollégát egyelőre. Látták a napirend tervezetet. Jeleznem kell, hogy a, hogyan kezelik a tagállamok a nemzeti költségvetésük belül az uniós költségvetés, az hozzájárult színű tanulmány ismertetése elmarad. A szavazás holnap 9-től lesz, ahogy terveztük is, és közvetlenül utána 10 órától lesz a meghallgatás a fiatalok foglalkoztatása témában. Két fontos dossziéban fogunk szavazni. A saját források kapcsán múlt héten zárult le a bizottság és a tanács között az egyeztetés, és így mi is tudunk szavazni. Gratulálok az előadóinknak, hogy elkészültek. A ma délutáni ülésünk viszonylag hamar befejeződik majd, ugyanakkor a koordinátorok ülésével folytatjuk egyből majd az ülést a tolmácsok jelenlétének kihasználása érdekében. Úgyhogy előre jelzem az asszisztenseknek, a koordinátoroknak, hogy az ülés után közvetlenül koordinátori ülés lesz ma. A rendel kapcsolatban van-e bárkinek megjegyzése? Akkor, ha nincs, akkor elfogadottnak tekintem. Az elnök közleményei között a Kobu News-ból idéznék, illetve felhívom a figyelmüket, hogy a Kobu News-ban minden benne van, és azt javaslom, hogy Miután a március 19-i jegyzőkönyvünket elfogadtuk, van-e bárkinek megjegyzése? Igen, elfogadtuk. Akkor kezdjük egyből az első érdemi napirendi ponttal, ami a negyedik napirendi pont. A külső fellépéssel, különösen a humanitárius segítségnyújtással foglalkozó nyomonkövetési csoport beszámolója. Emlékeznek talán a kollégák, hogy a 2014-es költségvetés és 2015-ös költségvetés előadói kérésére szerveztünk egy vitát Lewandowski biztos úrral és Georgia biztos asszonynal március 4-én. Ezen kívül a bizottságtól kiegészítő anyagot is kaptunk a humanitárius segítség helyzetéről, és a két előadó folyamatos kapcsolatban állt az információforrásokkal, akik ezen túl kérésre e, ezen túl azt kérték, hogy ma tűzzük napirendre ezt a témát. A bizottság felelőseivel közös eszmecserére, akik általában véve felelősek a hitelnyújtásért, és ezen belül is a humanitárius és élelmiszersegélyekért, illetve a külső fellépésekért, illetve a, főig, a költségvetési főigazgatóság képviselője jelenlétében. Így hát minden ö, vélemény képviselve van a költségvetési bizottságunkban. Nos, Köszönöm, hogy eljöttek. A bizottság, végrehajtó bizottság részéről a főigazgatóság képviseletében megszokott szakértünk, főigazgató és igazgató urakat, Szilvánó Preza urat, Sörensen főigazgató úr alatt, Sanson Brunen asszonyt, aki a partnerségért felelős költségvetési szakember, és Panigali urat, aki Luc Bagó urat, aki az erőforrások igazgatója, és Mikkel Koller urat, aki a szomszédsági politikáért felelős személy, valamint Márgi urat, aki a Foreign Policy Instruments osztály vezetője. Kívánne az előadó bármit mondani bevezetésképpen? Ant parancsoljon. Köszönöm, elnök úr! Azt szeretném elmondani, hogy Eredetileg azt hihetnénk, hihettük volna, hogy Gorgieva asszonyja és Lewandowska ki biztos úrral való találkozásunk után minden lezárul és mindent érteni fogunk, de szó sincs erről. Bőven van még nyitott kérdés, és nem lehet kipipálni még ezt a témát. Alak kell húzni azt, hogy a humanitárius segítség nem szabad, hogy áldozatává váljon a forrás hiánynak, már pedig pont ez történik ebben a pillanatban. Tehát ha mindenki ennek az ellenkezőjét akarja, akkor miért történik az, ami? Az újságok címlapján kéne, hogy szerepeljen a sztori, de közben senki nem beszél róla. Úgyhogy jó pár kérdést meg kellett, hogy fogalmazzunk, ezeket a dossziukban megtalálják amelyek arra vonatkoznak, hogy a kifizetések elmaradása hogyan alakult, miközben azt láttuk, hogy egyre nagyobb a humanitárius segítségnyújtás iránti igény, és ezzel a kötelezettségünk is nő, ugyanakkor a fizetési képességünk annyira gyenge, hogy gátját szabja a fellépésnek és annak, hogy ígéreteinknek megfeleljünk. Kaptunk néhány kérdésre választ írásban, és köszönöm ezeket, mert általuk világosabbá vált a helyzet, és látjuk, hogy hólabdaként görgetjük magunk előtt a fizetések problémáját. Ugye nem tudunk több pénzt rendelni a területhez, nem tudunk új projekteket indítani, mert nincsen pénzügyi kapacitásunk. Új információ volt a válaszok között az, hogy a kamatok tekintetében, mivel későn fizetünk az NGO-knak, ezek a késedelmi kamatok egyre komolyabb összeget tesznek ki, különösen annak a forrásjainak a tükrében, amely 2013-ban is legalább 300 ezer euró, pontosabban 300 millió euró, és ez így nem racionális dolog. Sörensen urat és a többi bizottsági képviselőt szeretném majd kérni, hogy fejtsék ki nekünk ezeket a válaszokat részletesebben, hogy megértsük, hogy mi a helyzet, és köszönjük a kiegészítő anyagokat is. Ezzel együtt sokan nem értjük, vagy nem fogjuk föl talán még kellőképpen a helyzet súlyosságát. Ez nem egy egyszerűen egy technikai kérdés, hanem egy olyan helyzet, hogy az EU-nak megvan kötve a keze humanitárius segítségnyújtási területen, és ezt egy politikai döntésnek kéne orvosolnia, miközben van politikai konszenzus, hogy ez így nem jó, mégsem születik ez a politikai döntés meg még mindig. Ha elnök úr megengedi, akkor továbbadnám a szót. Köszönöm, Ann, főigazgató úr. Öné a szó. Euh, Köszönöm, elnök úr. Rögtön felidéznénk egy-két konkrétumot ezzel az ügyel kapcsolatban, illetve hogy az következő hónapokban mit tervezünk a főigazgatóság részéről, az ágazati témákról pedig majd a felelős kollégák szólnak bővebben. 2013-ra vonatkozóan a költségvetés végrehajtása ehm, precedens nélküli volt, mert a kötelezettségvállalások és a kifizetések terén is teljesen kiapasztottuk a büdzsét, a költségvetést, illetve az évközbeni növekmények 11,2 milliárd értékben növelték az eredeti tervezetet. A RAL tovább növekedett, 4,5 milliárdról beszélhetünk most már kifizetetlen előirányzatok kötelezettségvállalás tekintetében. Főként a négyes költségvetési fejezetre utalva elmondhatom, hogy az általános költségvetési helyzettel teljesen összhangban van ez. Gyakorlatilag 100%-os kihasználtságot értünk el, mind a kötelezettségvállások, mind a kifizetések, kifizetések tekintetében. 500 millió eurós növekmény volt a kifizetések tekintetében a négyes költségvetési fejezetben. Konkrétabban a humanitárius segítségnyújtásra áttérve az erre elküntött költségvetést 410 millióval növelik az év során a módosító költségvetéseken keresztül. A sürgősségi tartalék is mozgósításra eh, került. Ahogy azt már jeleztük, a kifizetetlen számlák, és most csak a kohézióról beszélek, kohéziós politikáról beszélek. A, most zajlik egyébként a tavalyi szemlek lezárása, tehát 23,4 milliárdot már kifizettünk, ami ugye óriási növekmény az előző évhez képest. Az a tény, hogy hogy ilyen feszültség alakult ki, ez nem meglepő, már a költségvetés elfogadásakor várható volt ez, a parlament és a bizottság jelezték ezt egy közös nyilatkozatban a kifizetések témájában. Most erre nem térek ki részletesen, csak szerettem volna erre hivatkozni. És a, főként a külső segítségnyújtási programok tekintetében előrejeleztük, hogy előbb vagy utóbb, de lesznek problémák a kifizetésekkel. Ez a humanitárius segítségnyújtás esetében különösen nehéz helyzetbe hozta az európai költségvetéssel foglalkozókat. tehát nem volt teljesen váratlan ennek a helyzetnek a kialakulása. Mi éppen ezért bizonyos lépéseket is próbáltunk tenni. Először is az érintett főigazgatóságokkal együttműködve a bizottság részéről megtettük a lépéseket annak érdekében, hogy próbáljuk kezelni a helyzetet, hogy a, a szerződés kötéseket úgy alakítsuk, hogy a kötelezettségvállalásokat ehhez a helyzethez alakítsuk. Két etapban, két szakaszban kellett felépnünk a humanitárius segítségnyújtás tekintetében. Megpróbáltuk az előfinanszírozást csökkenteni, amely a nemzetközi szervezeteket illeti a konkrét kifizetésekkel kapcsolatos probléma ügyében megtettük azt, hogy több szakmai eszközhöz is nyújtunk. A átcsoportosítások segítségével, amelyeket részben önöktől kaptunk, ezek lehetővé tették azt, hogy egy későbbi pótköltségvetéssel próbáljuk ezeket a hiányokat valahogy be tömni ezeket a lyukakat a, a költségvetésben. Ezért tehát 150 milliós transfer, azaz átcsoportosítási igény is érkezett a DEC 6-osra vonatkozóan. És még mindig a négyes költségvetési fejezeten belüli összegekről beszélünk. Amikor eljött ez a pillanat, akkor a, a más rövidtávú eszköz nem állt a rendelkezésünkre, akkor a tartalékhoz is hozzá kellett nyúlnunk a, természetesen a globális átcsoportosítás, globális transfer eszközét is megragadtuk. A felhasználatlan kötelezettségvások és kifizetések átcsoportosítását is megtettük. Az év első felében az Európai Bizottság célja az volt, hogy a még fennmaradó marzs a, persze a kifizetési plafonon belüli 711 milliós mozgásteret, ezt a marsot, ezt mindenképpen használjuk. A minden rugalmassági eszközt, amely a több éves pénzügyi keret és az intézmény intézményközi megállapodás értelmében lehetséges volt, ezt megragadtuk, és a 13-as cikk, a pénzügyi rendelet 13-as cikkének értelmében vett marzsot is alkalmasint bevetjük. Tehát röviden így tudom összefoglalni azt, hogy milyen eszközöket tud az Európai Bizottság megragadni egy ilyen helyzet kezelésére. Még a mai nap és a nyár fennmaradó időszak közötti hetekben, hónapokban ezek az eszközök állnak még rendelkezésünkre. A, természetesen, ha mennyiben lehet az Európai Parlamenthez is fordulunk, de hát ez nem mindig lehetséges a választások miatt. Köszönjük szépen! hogyha a költségvetési bizottság meghallgat a két említett biztost is, azért vetettük, tettük napirendre ezt a kérdést, mert roppant agasztónak tartjuk ezt a problémát. Már csak azért is, mert ennek akár drámai következményei is lehetnek egyes szakpolitikai területeken, illetve mivel az Európai Parlament mandátumának végéhez érkezett, választások lesznek, és így több héten keresztül nem lesz igazán Európai Parlament idézőjelben véve, ezért a sürgős kérdéseket nem tudjuk majd intézményileg kezelni. Ezért fontosnak tartottuk azt, hogy a megfelelő intézkedéseket még a parlamenti ciklus végéig meghozzuk annak érdekében, hogy az átmeneti és elő, elkerülhetetlen a demokratikus folyamat átmeneti hiányosságait, vagy a demokratikus folyamat által generált átmeneti parlament nélküliséget is valahogy átviseljük igazán drámai következmények nélkül. Szeren úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést szeretnék kérni, mert ugyan hoztam néhány diát, de most látom, hogy messziről nagyon nehezen láthatók a számok. Elmegy, nem baj. Én sem látom innen, de nekem megvan, kinyomtatva is. Mégis úgy gondolom, hogy talán a lényeget összefoglalhatom. Először is. Ene Jensen kolléganőjével egyetértek. Szerintem is görgetjük magunk előtt évről évre a ralt, amelynek a mennyisége egyre növekszik, és a hátralék is egyre növekszik. Tehát ez azt jelenti, hogy növekszik azon számlák száma, amelyeket ki kellene fizetni, amelyek esedékesek, de amelyeket még nem fizettünk ki. A dián látható grafikonból kiderül, hogy anélkül, hogy történne valami ezen a téren, és egyébként nagyon hálás vagyok a költségvetési főigazgatóságbeli kollégáknak, akik dolgoznak ezen, tehát hogyha nem teszünk semmit, akkor a RAL úgy alakul, hogy jóval magasabb lesz az összege, mint az éves kötelezettségvállalások a költségvetésben, és jóval meghaladja majd az éves kifizetések összegét is. Ez többé-kevésbé rendben van, hogyha a projektek hosszú ciklusát tekintjük, de 12-18 vagy maximum 24 hónap alatt bizonyos kifizetéseket meg kell tenni. Tehát itt nem lehet további haladékot eszközölni, ugyanis a közvetlen menedzsmentnek szüksége van az adott pénzösszegre azért, hogy ne menjen csődbe az adott projekt. Ugyanez igaz az ENSZ hez tartozó szervezetek esetében is, velük azonban partnerségi megállapodásokat kötöttünk, ez azt jelenti, hogy szerződésben kötelezettek vagyunk, hogy egy bizonyos százalékos arány a hozzájárulásunkból előre kifizessünk. Én folyamatosan eléjük járulok, és kérem, hogy, ha is haladékot kérek, természetesen ők nagyon kedvesen ezt meg is teszik, de nyilván mindennek van határa, hiszen látni kell azt is, hogy a következő időszakra egyfajta adósságot halmozok fel ezzel. Itt rejlik az igazi dilemma. A kumulatív hatással, ugyanis láthatják itt a DN ezt a két zöld oszlopot, ez a kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti különbség, amely ugye évről évre nő. Ehhez hozzáadhatnánk azokat az éves járulékos összegeket, amelyek a kollégák munkájának köszönhetőek, de a volumen nem mindig azonos ezek esetében. Tehát gyakorlatilag folyamatosan görgetjük magunk előtt ezt a hiányzó összeget. Őszintén szólva, tavalyi évig valahogy így úgy elboldogultunk, hiszen az év végén általában A kifiz kifiz megmaradó kifizetésekből meg tudjuk oldani a helyzetet, de tavaly egyszerűen elfogyott a pénz. Még a költségvetési főigazgatóság segítségével is igen nehéz volt mobilizálni azokat a forrásokat, amelyekkel ki lehetett egyenlíteni a felgyülemlett deficitet. Nagyon nagy segítséget kaptunk, ez igaz, ezért nagyon hálásak is vagyunk de a probléma akkor erre nőtt, hogy még ez a segítségnyújtás, utólagos támogatás sem volt elég. Önök is felfedezték ezt a problémát, ugyanis önök nagyon bölcsen azt javasolták tavaly, hogy legyen egy extra kiegészítő összeg a 2014-es költségvetés esetében, és azt is javasolták, hogy a sürgősségi segítség Tehát, hogy a kifizetési előirányzatok esetében még egy megnövelt összeget irányozzunk elő preventíve. Hogyha sikerült volna ezt megvalósítani, akkor ez nagymértékben könnyített volna a mi helyzetünkön, és lehetővé tette volna, hogy egy kicsit produktívebb módon oldjuk meg ezt a problémát. Tavaly a civil szervezeteket meg kellett kérnünk arra, hogy a kifizetések esetében haladékot tegyenek lehetővé, tehát nem 80%-ot fizettünk ki a számukra eleinte, hanem 40%-ot, és utána november után, hogyha megérkezik az összeg, mondtuk mi, megkapják a fennmaradó összeget. De a fennmaradó összeg egy része csak az ezévi költségvetésben szerepelt. Nyilván hogyha januárban ki kell fizetnem egy bizonyos összeget, akkor az azzal csökken az az összeg, amelyet új szerződésekre szerettem volna költeni az új évben. De ez elkerülhetetlen egyszerűen. El kell ismernünk tényként, hogy ezek a kifizetési deficitek valamilyen módon kezelésre szorultak, kezelni kellett őket, A költségvetési hatóság jóhiszeműségére alapoztunk, arra, hogy majd évközben érkeznek további összegek, de amíg ez meg nem történik, addig biztosítanunk kell azt, hogy ne fussunk ki a pénzből. Ez tehát a helyzet. Láthatják a kördiagramból, hogyan alakultak a kifizetések a kék részben, illetve a sárga részben. Gyakorlatilag itt láthatóak a kifizetési előirányzatok, azok összessége. Ami érdekes, újdonság, persze számomra nem újdonság, hiszen régóta tudjuk már azt, hogy a kékkel jelölt összeg Gyakorlatilag a 2012-es, 2013-as évben felgyülemlett kötelezettségvállalásunk fedezését szolgálja. Mielőtt tehát újabb szerződéseket kötnénk, évközben, az év egészében, tehát kezdettől végéig, ezt világosra szeretném tenni, nem csak januárról van szó, hanem az egész évről, tehát évközben ezt kell mind-mind kifizetnünk. Tehát a meglévő összeget egyszerűen nem kezdhetem el elkölteni, mert ez felelőtlen pénzügyi gazdálkodás lenne. A sárga rész még nagyobb korlátokat szab, hiszen ez gyakorlatilag a kifizetetlen számlák értéke, ahogyan január 1-ével azok láthatóak voltak. A 2014-es költségvetésből kell ezeket is fedezni, és aztán természetesen itt vannak a fix költségek, a helyben dolgozó munkatársak bérei tartoznak ide, és hasonlók, hiszen nem akarjuk, hogy az a tény, hogy rövid távon kevés pénz áll rendelkezésre, tönkre tegye a már meglévő infrastruktúránkat. Tehát ezek olyan összegek, amelyeket úgymond be kellett fagyasztani, tehát ezeket előirányoztuk bizonyos kiadásokra. Így tehát kevesebb, mint 100 millió eurónk marad az év elején, hogyha már előre gondolkodunk, és látjuk azt, hogy mire kell költenünk évközben. Nyilvánvalóan a pénzügyi helyzet pozitívabb ennél, hiszen ezt az összes, ezt a teljes összeget nem kell elköltenünk az év elején, ezt nem is tettük meg, tehát még mindig van pénzünk, van forrásunk, de hogyha megközelítőleg, legalább megközelítőleg végre akarom hajtani azt, amit meg kell tenni, akkor nyilván kiegészítő összegekre van szükség. Ezzel rátérnék a következő diára, ezt sem lehet nagyon jól látni, elnézést kérek ezért. Összefoglalva, azt hiszem, már most jó híreink vannak, jó hírekkel szolgálhatok, hiszen a DEFCO főigazgatóság, a bővítési főigazgatóság és más főigazgatóság a kollégáinak köszönhetően, ők a kifizetési kötelezettségvállalásokat úgymond megelőlegezték, mert nincs olyan sürgősen szükségük a pénzre, mint nekem. 150 milliós összegről beszélünk, ez számomra kulcsfontosságú, hiszen ezzel folytathatom az eddigi munkánk ütemét, tehát fenntarthatom az eddig munkánk sebességét. Annak érdekében tehát, hogy valamilyen észszerű módon tovább tudjunk működni, illetőleg úgy tudjunk működni az idén is, ahogy tavaly tettük, akkor a az általam imént említett 150 millión felül további 250 millióra lenne szükség valamilyen költségvetés módosítás formájában az év vége felé. Az imént is hallhattuk, hogy ez csak úgy lebeg a levegőben, egyenlőre még nem kell ezzel konkrétan foglalkozni, de én egy ilyenfajta költségvetés módosításra számítanék. Amint az Európai Bizottság megtette a maga javaslatát, és minden világossá vált a mi intézményünkön belül, akkor azt hiszem, majd neki állhatok a második, úgynevezett második szakasznak. Fontos azonban, hogy valamennyire tudható legyen, mi vár ránk. Nem szeretném, hogyha olyan helyzet alakulna ki, amelyben korábban szerződéseket kötöttünk, főként olyan civil szervezetekkel, amelyek függnek tőlünk pénzügyileg, és aztán meg kiürül a kassa. Ez még rosszabb helyzetet teremtene, mintha a szerződéskötéseket már most is elhalasztanám vagy felfüggeszteném. Tehát a 150, illetve 250 milliós összeggel valahogy el tudunk majd boldogulni. Önök, mint költségvetési szakbizottsági tagok, azonban tisztán kell, hogy lássák, hogy a év végén ugyanakkor a hátralék keletkezik, mint tavaly, még így is, körülbelül 160 millió euróról van szó. Az idén sikerült valahogy megoldani a helyzetet, szerintem jövőre is sikerülni fog, de nem javasolnám, hogy még nagyobb hátralékot gyűjtsünk össze, hiszen végül egyre nagyobb hógolyót görgetünk magunk előtt, azt hiszem ez nem felel meg a felelősségteljes költségvetési magatartásnak a felelősségteljes gazdálkodásnak. Azt hiszem, hogy tehát együtt kell működnünk egymással, önökkel, illetőleg a parlamenti választások utáni szakbizottsággal. Mi készen állunk az együttműködésre, de természetesen felmerül a kérdés, hogyan jutottunk el idáig, illetőleg, hogy a jövőben mit tehetünk annak érdekében, hogy ismét ilyen probléma merüljön fel. Néhány javaslatot összegyűjtöttünk, nincs ebben semmi nagyszabású, egyszerűen az józanész elveit követtük. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy észszerű-e olyan humanitárius segítségnyújtási költségvetést kialakítani, ahol a kötelezettségvállalások mindig jóval meghaladják a kifizetéseket, illetőleg a kifizetések mindig jóval alatta maradnak a kötelezettségvállalásoknak. Ez a módban működött, amikor év végén bizonyos átcsoportosításokra lehetőség nyílt, de hogyha ez az opció egyre kevésbé áll rendelkezésre, és egyre nehezebbé válik ez a lépés, akkor azt hiszem, másfajta modellt kell követnünk a jövőben. Örülök annak, hogy a mentesítéssel kapcsolatos állásfoglalásban a parlament is megfogalmazta ezt az elgondolást. Egy másik ötlet, amely szóba került, az a tagállami hozzájárulás kérdése. Tudom, hogy a tagállamok nagyon fontosnak tartják a humanitárius segítségnyújtást. Kérdés, hogy a tagállamok hajlandóak lennének el saját nemzeti költségvetésükből bizonyos összegeket arra fordítani, kiegészítsék a mi költségvetésünket. A francia kormány körülbelül 20, közel 20 milliót szánt arra egyébként, hogy az Elefántcsont parti projekteket társfinanszírozza velünk együtt. Ez egy olyan megoldási lehetőség, amelyet érdemes lenne megfontolni. Persze a több éves pénzügyi keret félidei felülvizsgálata is egy érdekes lehetőséget nyújthat. Ez még odébb van nyilván, de azt hiszem ezt a lehetőséget is szem előtt kell tartani. És mindannyian tudjuk, fontos, mennyire fontos, hogy a Parlament és az Európai Bizottság egyetértsenek abban, hogy mi legyen a sürges, sürgősségi segítségnyújtási tartalékkal. Fontos, hogy ne alakuljon ki egy olyan helyzet, hogy a plafon miatt aztán adott esetben nem tudunk egy katasztrófára megfelelően reagálni. Például gondoljunk arra, hogy mi történt Haitin. Beszélhetnék még a részletekről. Nagyon részletesen felmértük minden egyes országot, minden egyes szerződést, hogy megállapítsuk, hogy mi a legsürgősebb, mire van a legnagyobb szükség, mi lehet életmentő lépés, illetve hogy melyek azok a területek, ahol más adományozók, más donorok átvehetnék a mi szerepünket, hogy ezt a rendkívül nehéz költségvetési helyzetet meg tudjuk oldani. Szeretnék köszönetet mondani munkatársainknak, akik a normális munkaterhelés mellett ezeket a plusz feladatokat is elvégezték. Köszönöm persze a civil szervezetek fáradozásait is, hiszen számukra is nagyon nehéz volt az elmúlt időszak és fájdalmas. Továbbra is szoros kapcsolatokat ápolunk, Persze nem tökéletes uh, az együttműködés, mint ahogy semmi sem lehet az, de nagyon szépen köszönöm az együttműködésüket és a türelmüket. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Meg tudná nekünk mutatni újra negyedik oldalt? Ezt igen. Köszönöm. Szeretném mm, ellenőrizni, hogy jól értettem -e önt. A baloldali oszlap a szükséges 2014-ben szükséges kifizetésekről szól, ugye? Tehát ezekre lesz szükség. Középpen azok a kifizetések láthatók, amelyekre már erőfeszítés történt, de még nem utalták át őket, ugye? És itt van a nagy hiány a lyuk. Jobb oldalon pedig a költségvetési opciók láthatók, zöld de 776 a 2014-es eredeti előre ütemezett kiadás, 150 millió a transferekre a DEC 6-os alatt, és azt remélik, ha jól értem, hogy pótköltségvetés lesz majd a 250 millióra, ha jól értettem, a főigazgató is erről beszélt, és még így is marad az előző évhez képest egy nagy hiány. De ez csak egy, egy késedelem, nem teljes értelemben vendő hiány. Ez, ez még menni fog, igen. Akkor a kérdésem a következő lenne. Nagyon jól bemutatta a problémákat, amelyek a legsürgősebb feladatot jelentik. Ugye vannak műveletek, amelyeket közvetlenül önök felügyelnek, vagy NGO-k önökkel közösen, és vannak olyan műveletek, amelyeket szerződéses partnereknek adtak át, mint például az ENSZ. És az ENSZ esetében például lehet esetleg az ensz tárgyalni egy kis késedelemről, de ennek is megvan a maga határa. Jelenleg ön szerint milyen nagyságrendje azon elmaradásoknak, amelyek még áttárgyalhatók, mint például az ensz Tehát ezeket megkülönböztetik a backlogon belül, amíg tárgyalható késedelmeket. Ez csak egy képzeletbeli számítás. A költségvetésünk felét nemzetközi szervezetek kezelik, és már tárgyaltunk velük, és el is fogadtak 80-ról 40-re való lemenetelt a, az előfinanszírozás elmaradása tekintetében, tehát már is fele annyival számolnak, ugye itt volt, tehát konkrét értékben ez ugye a 2000-ről 800-ra ment le. De sokan azt mondják, hogy nem kell még fizetni, majd írják csak alá a szerződést, és majd fizetnek később. De ez nagyon veszélyes, mert ezzel ezt a hólabdát tovább görgetjük, amiről Anna Jensen is beszélt, tehát nekem nincs felelősségem, csak a, az utódomnak. Márpedig, ha felelősen lépünk fel, akkor azt mondjuk, hogy nem, mi nem akarunk olyasmi belemenni, hogy később fizetünk, mert már így is később fizetünk eleve, tehát de sokat segítettek nekünk. Ami a, pedig a, a kamatokat illeti, lehet későbbi kamatot felszámítani, és sokan eltekintettek ettől, csak az NGO-knak kell fizetnünk, és ezt végül is teljesen normális, így értem. Köszönöm szépen, akkor világos és pontos képet kaptunk az ECO főigazgatóságtól. Most Bagó úrnak adnám a DEFCO részéről meg a szót. Főigazgató, ön is. Én az erőforrások igazgatója vagyok a fejlesztési és együttműködési főigazgatóságon. 2013 a végrehajtás szempontjából, a költségvetés végrehajtás szempontjából jó volt, mert százszázalékos volt a teljesítményünk, mind kifizetések, mind kötelezettségvállalások tekintetén, de az előző évek során felgyűlt egyfajta backlog. 2013-ban 1,9 milliárd a kötelezettségvállalások és kifizetések közötti szakazat, szakadék, ez a resta likidi kategóriába kerül, a ralak közé. A, a DEFCO főigazgatóság által kezelt pénzek tekintetében 2013 végére 15,5 milliárd rált gyűjtöttünk össze. A többi politika tekintetében sikerült valamelyest enyhíteni a helyzetet 2013 végére. Egyes számlákat 2013 közepétől teljesítettünk 300 millió értékben. De 2014-ben a költségvetésünk egyfelől garantálja az elkezdett programok működtetését, új programok felvételét is, Március 11-én fogadtuk el a 2014-2020-as időszaka szóló költségvetési tervet. Március 15-én önökkel stratégiai párbeszédet folytattunk, a DEVE fő, főigazgatóság is itt volt, és április 1-én lesz a következő ilyen egyeztetés. A bizottság a több éves tervezés kapcsán a komitológiai eljárásokat is még a nyár előtt előterjeszti. Tehát a cselekvési tervünk kialakulóban van, a nyár előtt meg lesz, de a nagy része csak az év második felében fog megvalósulni. 4,7 milliárd a kötelezettségvállalásunk, és 3,4 a kifizetés, 1,3 tehát most megint a, a különbözet, és ez azt jelenti, hogy a rálunk is 1,3 milliárddal fog nőni. Megalapíthatjuk, hogy kifizetési területen 2014-ben lesznek gondjaink. A DECO főigazgatója és a költségvetési főigazgató velünk együtt szolidárisan jár el, a bizottságon belül megpróbálunk egymáson segíteni. A humanitárius segítségnyújtást elsősorban előrehozni, de nekünk saját problémáink is vannak a kifizetésekkel Igyekszünk körültekintő menedzsmentet gyakorolni. Soronkénti átutalásokat teljesítünk, tehát ahol konkrét forráshiány van, az emberi jogi területen például 60%-ot már kifizettünk, 60 7% eh, a humanitárius segítségnyújtás, a civil fellépésekben pedig 50%-os az eddigi teljesítés. Tehát a kifizetéseket eh, olyan sorrendben teljesítjük november-december óta, ahogy a prioritási listánk ezt előírja, az emberi jogok, az emberi erőforrás fejlesztés, a civil társadalmak szerepelnek az élen a prioritások között. Eh, tehát nyilvánvalóan van egyfajta súlyozás, a legfontosabb területekre helyezzük a hangsúlyt. Az év végén azonban fel fognak gyűlni a problémák, és valamilyen intézkedésre lesz szükség. Várhatóan az előfinanszírozásokat csökkentenünk kell, egyes szerződésekben késedelem lesz, és lehet, hogy törölnünk kell a 2015-ös terveink egy részét, vagyis mi is görgetjük magunk előtt a problémát a következő évekre. A DEFCO részéről azt reméljük, hogy nálunk nem lesz szükséges pótköltségvetés, de ez az évvége felé lehet, hogy már nem így lesz. Köszönöm. Köszönöm. Az önök területén hosszú távon arra vonatkozóan elképzelés, hogy a kötelezettségvállalási irányzatokhoz képest milyen kifizetési irányzatra van szükség. Például a struktúrás alapok tekintetében megvan a tapasztalatunk ahhoz, hogy megmondjuk, hogyha X a kötelezettségvállalások szintje, akkor 95%-nyi kifizetési előirányzat kell minimum. A fejlesztéspolitika tekintetében milyen arányt mutatnak a tapasztalatok, illetve a 2014 és 20 közötti években milyen döntéseket érdemes hoznunk? Mit, tehát mi ez az arány, minimális elvárható arány, mi szükséges a kifizetési előrendszerek tekintetében? Elképzelhető, hogy alul vagy felül becsüljük, becsülik az igényeket, hiszen a partnerországokban is változhat a, a, a politika, éppen ezért egyes programok hamarabb véget érhetnek, vagy nem működnek, és jobb, hogyha ezeket leállítjuk, mint folytatjuk. Tehát becslésként többé-kevésbé annyit mondhatok, hogy 85-90 százaléka kell a kötelezettségvállalásoknak, hogy meglegyen kifizetési előirányzatban is. Köszönöm. Utolsó hozzászóló az Európai Bizottság részéről, Márgé úr. Euh, je suis le chef du service. Euh. Köszönöm. A külpolitikai eszközökért felelősként érkezem ide, főként a stabilitás és béke programok tekintetében. Van nekünk hatáskörünk, ami jelenlegénél fogva gyors reagálást igényel. Az Unió első ilyen beavatkozása felépés általában az érintett lakosságot próbálja segíteni, és gyorsabban működik. Az ECO-hoz hasonló módon hát rövidebb programokról beszélünk, általában 18 hónapról, éppen ezért a partnerekinknek, eh, általában gyorsan van szükségük pénzre és támogatásra ahhoz, hogy a cél elérhető legyen. A Lisszaboni szerződés értelmében az Európai Uniónak meg növekedett szerepe van a, eh, ezen a politikai területen. Láthatók Ukrajna, Szíria, Irán, Szudán, Dél-Szudán, illetve a közép-afrikai köztársaság esetében is csak a legfrissebb példákat említsem. 70%-át felhasználtuk már az előirányzatoknak, annak érdekében, hogy a sürgőségi fellépéseinket tartani tudjuk június-júliusig legalább 50 millió eurónyi e, pénzre van szükségünk. Elnök úr, e, remélem, hogy a következő átcsoportosítás során, transfer során figyelembe veszik ezt az igényünket. Köszönöm. Très bien, merci. Csodás. Köszönöm. Kedves kollégáim, hallhatták tehát a az Európai Bizottság felelős végazgatóságainak képviselőit. Szeretne ezen a ponton valaki hozzászólni, kérdést föltenni? E, Előadasszony. Well, first of all, I'd like to say thank you. Először is szeretnék köszönetet mondani az elhangzottakért. Az érdekes dolog az, hogy mindenek előtt azokat a területeket érintik a problémák, ahol csak nagyon korlátozottan tudunk segítség, segítséget nyújtani, illetve fellépni. Ha jól értem, akkor fejlesztési programok esetében nem olyan sürgető a probléma, hiszen ezek főként infrastruktúrát érintő programok, és ott gyakoribb az, hogy a programokat ilyen okból nem hajtják végre. Úgy gondolom, határozottan azt kellene mondanunk, hogy ilyen kis összegek esetében szánalmas, ha az Európai Unió nem tudja a saját ígéreteit betartani. Ez az egyik dolog, amit el szerettem volna mondani. Kérdéseket tettünk fel, fogalmaztunk meg a palesztin sorokkal kapcsolatosan, a palesztin hatóságoknak nyújtott támogatással kapcsolatosan többek között. Szeretnék erről többet megtudni. Hallhattuk, hogy várhatóan hogyan alakul majd a megvalósítása, a végrehajtása ezeknek a soroknak, költségvetési soroknak, de hát nyilván Szíria és Libanon esetében is hatalmas szükségletek mutatkoznak, jó lenne hallani néhány szót arról, hogy önök hogyan látják a jelenlegi helyzetet, és mit gondolnak arról, hogy a kifizetések és a kötelezettségvállalások esetében is meg lesznek-e a szükséges források? Ez volna a főbb kérdésem. Paul Rübig. Paul Rübig. Nos, az én kérdésem arra vonatkozik, hogy a jövőbeni projektekre milyen kihatással lesznek az elhangzottak. Öttinger biztos úrral megbeszéléseket folytattunk arról, hogy Afrika igazán szegény területein az energiahiány a legfőbb gond. Az információs és kommunikációs technológiát is meg kellene erősíteni megfelelően. Egy olyan projektről van szó, amelyet a Vatikán és az ENSZ is támogat. Az ilyen és ehhez hasonló projekteket is majd el kell halasztani, illetve haladékot szenvednek? Hogy, hogyan látja ezt a bizottság? Ki veut Másnak nincs kérdések? Ki szeretne a felvetett kérdésekre válaszolni? Fordulok a bizottságtól érkezett vendégeinkhez. Köszönöm, elnök úr. Mihály Köhler vagyok, a szomszédságpolitikáért felelős igazgató vagyok. De Palesztinára és Szíriára kérdezett rá a képviselőasszony, szívesen válaszolok erre a felvetésre. Most valóban, ahogyan a humanitárius segítségnyújtásért felelős főigazgató is elmondta, a humanitárius segítségnyújtás esetében nyilvánvalóan nagyon nagy szükség van a kivizetési kötelezettségvállalásokra, hiszen ennek nagy részét az ENSZ és a civil szervezetek hajtják végre, valósítják meg, főként a civil szervezetek esetében igaz, hogy nincsenek tartalékaik, amelyekkel a projekteket előfinanszírozhatnák. Amikor az európai szomszédsági alapból származó forrásokról van szó, egy nagyon más a helyzet, ugyanis tavaly 280 millió eurót mobilizáltak kötelezettségvállalási előirányzatok révén a szíriai krízis okozta következmények megoldására. Libanonban, Jordániában és Szíriában történt mindez, ezek voltak az érintett területek. Az ország szükségleteinek megfelelően minden lehetséges segítségnyújtási modalitást mobilizáltunk. Például Jordánia esetében, ahol az általános kritériumok miatt lehetőség van erre, költségvetési támogatást használtunk. 13 millió eurót használtunk arra, hogy az oktatást elősegítsük például a menekültek esetében, illetve azon országok esetében, amelyeket érintett a nagyszámú menekült érkezése. Emellett a civil szervezetekkel is együttműködtünk mindhárom országban a támogatás megvalósítása érdekében. A helyzetünk tehát nem tér el olyan nagy mértékben, mint a más kollégák helyzete. A nagy különbség abban áll, hogy sokszor a fejlesztési segítségnyújtás esetében a szerződések időtartama futamideje hosszabb. Tehát sokkal egyszerűbb a mi számunkra egy-két éven keresztül is egy kicsit elodázni a kifizetéseket. 2013 második felében sikerült eleget tenni a kötelezettségeinknek, a kifizetéseknek, de ez nyilván csak akkor lehetséges, hogyha prioritási sort állítunk fel. Ugyanis azon országok esetében, ahol nem láttuk olyan sürgősnek a problémák megoldását, egy kicsit elodáztuk a kifizetéseket. Ha megnézzük az idei költségvetést, és ezzel a palesztin kérdésre térnék rá, 300 millió eurót irányoz elő költségvetés Palesztina számára, három részre oszlik ez, Egy része közvetlen költségvetés támogatásra fordítandó, egy másik része a palesztin területeken végrehajtandó projektekre, és van még egy harmadik rész is. Gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy a kifizetési kötelezettségvállalások kétharmada felel meg a kötelezettségvállalási irányzatoknak, amelyek a költségvetésben szerepelnek. Gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy a három részből kettőt kell ugyanabban az évben kifizetni, amikor a megvalósítás megtörténik. Csak is a projektek esetében tudunk tehát egy kicsit lassabban haladni, és csak ezek esetében tudjuk némileg ellodázni a kifizetéseket. De a kötelezettségvállalások kétharmadában a kifizetéseknek azonnal meg kell történniük, az, azaz az adott évben és persze van egyfajta hátralék is. 200 millió tehát kifizetési előirányzatként egyszerűen nem elegendő. Más példákat is mondhatnék erre. És persze itt van Ukrajna kérdése is. Az Európai Bizottság március 5-én bejelentette, hogy 11 milliárd euróval segíti az országot, ez a 14, 11 milliárd euró eh, ennek csak akkor van értelme, ha minél előbb kifizetjük, nem pedig 5-6 év alatt. Tehát akkor van értelme, ha ennek az összegnek a nagy részét mielőbb kifizetjük. Jelen pillanatban nem tudok konkrét számadatokkal szolgálni, de azt hiszem, az a tény, hogy az Európai Unió az idén Ukrajna esetében nagy segítséget hajlandó nyújtani, emiatt valószínűleg a szomszédságpolitikában előirányzott kifizetések egy nagy része ki fog tolódni. Az energiaügyi finanszírozás is nagyon fontos az Európai Unió politikájában prioritást élvez. Ebben a kontextusban világos, hogy az európai, illetve az Európai Fejlesztési Alapból kellene az afrikai projektek, az ideeső afrikai projektek nagy részét finanszírozni, de nyilvánvalóan a források itt nem lesznek elegendőek, de strukturális tekintetben nyilván nem teljesen eltérő a helyzet. A két példa. Köszönöm szépen. Nincs több kérdés, nagyon jó. Akkor köszönöm meghívott vendégeinknek az Európai Bizottságtól a beszámolókat, és azt javaslom, hogy akkor most térjünk át a hatos napi rendi pontra. Eszmecsere a kifizetések és a fennálló kötelezettségvállalások helyzetéről, vagyis a RAL-ról, miután most hallottuk a meghallgatáson a monitoring, vagyis a nyomonkövetési csoport beszámolóját, most felkészülten tudunk Jan Mulder és Anyelszen kollégák szövegével foglalkozni. Az ezzel kapcsolatos anyag is benne van az önök dossziéjában, mint ahogy benne van az a közös levél is, amit a Kobu elnökével és Elmar Brokkal közösen írtunk Ukrajnáról, és a szóbeli választ igénylő kérdések is itt vannak a bizottsághoz és a tanácsnak intézendők. Ján, bemutatod a témát? Igen, köszönöm, elnök úr. Nagy érdeklődéssel figyeltem valóban az elődő vitát, mert sok mindenben hasonló dolgokról kell, hogy beszámoljak. Ha a 2014-es költségvetést nézzük, akkor ez 6%-kal alacsonyabb, mint az előző évi költségvetés. A tagállamok azt mondták, hogy az EU-ban is legyen megszorítás, időközben a tagállamok többsége már növeli a költségvetését, náluk csökken az. 311, millió a lekövezendő eseményekre tervezett összeg. Amikor a tanács épületében ott volt az éjszakai vita, akkor a bizottsági szolgálatok azt ígérték nekünk, hogy ennél több megszorítás nem lesz, és legyünk büszkék arra, hogy a parlament a történelemben először több pénzt kap, mint amennyit kért. Ez egy nagyon vitatható győzelem és öröm, mert nem tudtam egyébként egyáltalán örülni a helyzetnek. De ha a jelenlegi helyzetet vizsgáljuk, akkor figyelembe kell vennünk, hogy az új költségvetési időszakban többféle rugalmassági, sürgőségi, szolidaritási, globalizációs eszköz van, tehát 1,5 milliárd az összes mozgástér, hogyha ezeket összeveszem. Ez úgy tűnhetne, hogy ez kényelmes mozgástér, de ha megnézzük a táblázatot, ami a rálokról szól, akkor itt 220 milliárd elmaradt vagy fennálló kötelezettségvállalásunk van, úgyhogy a két dolog nagyságrendje sajnos óriási. Különbség nagyságrendek között óriási. Mit remélhetünk? Az általam ismert információ szerint, ez benne van egyébként a táblázatban is, amit betettünk a dossziéba, az egyá fejezetben a tartalékok között 1,1 milliárd extrával számolunk, az 1B pontban 26 milliárd euróval, a hármas fejezetet még nem tudjuk, a négyes fejezetről pedig most volt ugye szó, 400 millióra lenne szükség, nem tudjuk, hogy mi lesz még a Pukrin megállapodás hatása. Brock úrral, az elnök úr által megírt levél erre vonatkozik. Ugye a szíriai helyzet is nagyon befolyásolhatja még ezt. Sok kiszámíthatatlan tényező van. Mit tehetünk? Csak reménykedhetünk, hogy a bizottság jól számolt decemberben, és kitart a pénz az túl év végéig. Én nem vagyok ennyire optimista, majd meglátjuk. Mi van, ha nem? Mit tehetünk a jövőben? Először is sökkenthetjük a kötelezettségvállalásokat. Nem tudom egyébként, hogy ez jogilag járható út-e. Ugye, hogyha több éves finanszírozási megalapodásunk van, abban már lefektettük a kötelezettségvállalásainkat, akkor nem tudom, hogy ezt menet közben lehet-e módosítani. Ezt mint elméleti lehetőséget említem, mert a tagállamok várhatóan nem, nem fognak több pénzt vállalni, már pedig így lesz, és ha így lesz, akkor meg mire felvállalunk mi többet. Nevelhetjük a kifizetések szintjét, ennek is nagyon sok korlátja van. Az MMF a több éves költségvetési keret szab ennek korlátot, ugyanis tanácsban egyhangúságra van szükség ahhoz, hogy ezt meg lehessen tenni. És abszolút nem vagyok benne biztos, hogy minden 28 tagállam ugyanazt fogja akarni. Ugyanilyen gondok vannak az sírtásokkal, a tartalékokkal és minden egyéb eljárással. Ezek elméletileg lehetségesek, és még ha ez mind működne is, még akkor is csak 28-30 milliárdot tudnánk kicsikarni, már pedig erre biztos, hogy szükség van. Az utolsó lehetőség, amit én látok, de ha valakinek van más ötlete, az, annak nagyon örülnék, különösen a bizottság részéről, hogy, hogy korlátozzuk a kifizetéseket. Ugye a 26 milliárd kapcsán a tagállamok, ha azt mondják, hogy nincs pénz, akkor mi meg azt mondhatjuk, hogy mi nem tudjuk önöket finanszírozni, ez kemény üzenet lesz egyes tagállamok felé, de szerintem ezzel számolni kell. Ahogy az előző vitában elhangzott, a többi adósság tekintetében, ha egy szerződésben benne van egy magáncéggel, hogy ha késedelmes a kifizetés, akkor késedelmi kamatot kell fizetni, akkor ez valóban ö, hólabda görgetés, ahogy fogalmaztak a kollégák, és ez egy irracionális helyzethez vezet. Először ezeket a szerződött feleket kell kifizetni, mert ha nem teszünk így, akkor ö, többletbüntetést rónak kiránk. Ha már nincs több pénz, akkor a tagállamoknak kell szerintem azt mondani, hogy őket nem tudjuk viszont támogatni, hiszen ők elvonták a pénzt tőlünk. Ez izgalmas vita lesz, de én ezt javaslom. And even in the upcoming month. Sőt, nem csak az elkövetkezendő években, az elkövetkezendő hónapokban, mondja az elnök. Mert hát vannak, akik kampányolnak, mondom Jan Muldernek. Annie Jensenhez fordulok, ő szeretne hozzáfűzni ezen a ponton valamit? Hát think it's, it's really alarming because... Uh... Roppant aggasztónak tartom a helyzet, mert régi szerződésekkel kapcsolatos kifizetetlen számlákról van szó. Ha a negyedik oldalra lapozunk, akkor láthatjuk, hogy 2014-ben még eh, nagyobb igényekkel számolhatunk. 711 milliós majsról hallottunk, Jan beszélt a kutatási kiadásokról, de aztán vannak olyan tételek, mint például a globalizációs kigazítási alap, a szolidaritási alap, illetve a vész tartalék mobilizációja. Ez azt mutatja, hogy az az érvünk, amiben egyetértünk az Európai Bizottsággal, mi szerint ezen eszközök e, kifizetése a plafonon felüli összeg, és ezt a meccset még idén le kell játszanunk. Mi így értelmeztük a megállapodást, és hát bizony a jelenlegi helyzetben kérdés sem férhet hozzá, hogy hogyan kell eljárnunk. Meg kell mondanunk, hogy ez plafonon felüli pénz. A többi intézkedés, amiről hallottunk, és amiről Jan is beszélt, hogy hogyan tovább. A kötelezettségvállalások szintjét csökkenthetjük legálisan? A regionális politika területén azt láthatjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek csak nagy nehézségek árán tudták a számukra elköntett pénzeket felhasználni. És a sunset clause, tehát az automatikus elévülési határidóra vonatkozó záradék kapcsán majd kiderül, hogy mennyire gondolják ezt komolyan. Volt, hogy vissza kellett adniuk pénzt a tagállamoknak, mert ezt nem tudták időben elküldeni. De mi van akkor, hogyha egy szegény országról van szó, eh, ahol nincs meg eh, egyszerűen a, a forrás arra, hogy eh, felhasználják ezeket a pénzeket, aztán persze könnyen mondhatja az Európai Bizottság, szabály a szabály, kérem, a három év elmúlt, kérjük vissza a pénzt. Az Európai Bizottságtól, hát Istenek már hallottuk, hogy minden lesz közt meg kell ragadni arra, beleértve a víztartalékot is, hogy a kifizetések szintjét növeljük. Ugyanakkor jön javaslata érdekes, Korábban már említettem, hogy milyen óriási mennyibe kerül, 300 ezer euróba került az Európai Bizottságnak késedelmes kifizetés, ennyi késedelmi kamatot kellett megfizetni. tehát a tagállamoknak várniuk kell türelemmel, mert a civil szervezeteket kell először kifizetni. Ez az egyetlen olyan terület, ahol egy kicsit lehet a dolgokat nyújtani, de hát vannak nyilván olyan tagállamok, ahol ez fájdalmas, mert tudjuk, hogy mennyi tagállamban vannak pénz problémák. Ezt is figyelembe kell venni. Köszönjük, Ann főigazgató úr. Szeretne valamit hozzáfűzni az elhangzott kérdésekhez, javaslatokhoz? Köszönöm, elnök úr. Jan Mulder elemzése valóban kimerítő alapos volt. Ami a megoldásokat illeti, széttárom a kezem. Óriási nehézséggel van dolgunk, mert ahogy arra utaltak. ezek korábbi kötelezettségvállalások, nincs más megoldás, fizetni kell. A rugalmasság pedig igencsak mérsékelt lehetőséget ad a kezünkbe. Felmerül tehát a kérdés, hogy mit és hogyan fizessünk ki. Ezek a kötelezettségvállalások egyhangú tárgyalások eredményeképpen születek meg. A, a, a pénzügyi, éves pénzügyi keret a maximumot, az úgynevezett plafont megállapította. Ugyanakkor joga várják el a partnereink azt, hogy ezeket a pénzeket megkapják. Ha prioritásokról kell döntenünk, akkor a, a, a politika egyensúlyra kell törekednünk. Hogyha a kötelezettségvállalásokat csökkentjük, mondjuk az egy a fejezetben, vagy az 1B költségvetési fejezetben, vagy a 2-esben? 3-asban, 4-esben? 5-ös? Ehm, ötössel ezt már megtettük, hogyha ezt megtennénk, akkor azt hiszem, hogy igencsak e, nehéz helyzetben lennénk, hiszen mit is lehetne törölni ezekből. Mit láthatunk tehát? Azt, hogy a nettó befizetők szeretnék csökkenteni a kohéziós kiadásokat. Most a tanácsról beszélünk természetesen. Azonnal reakcióként a nettó kedvezményezett országok pedig szeretnék csökkenteni a, mondjuk az agrár támogatásokat. Ez igen kényes, vagy az egyá költségvetési fejezet kiadásait a kettő kioltja e, egymást, és mi ennek a vége az, hogy minimálisan csökkentjük az egy fejezetet, ami a növekedés kárára megy. De hát a mozgástéri troppant korlátozott. Így tulajdonképpen nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, igazi kutyaszorítóba találjuk magunkat, és ráadásul tartatatlan ez a jelenlegi helyzet. A rugalmassági eszközöket teljesen kimeríthetjük. hiszen alapvetően a kötelezettségvállalásoknak és a kifizetéseknek fedniük kell egymást. Ahol lehet, lassítjuk a kifizetéseket. A kevésbé rászorú tagállamokat megváratjuk ezekkel a pénzeknek a koncertutalásával. A legrászorultabb tagállamoknak adunk előbb, és időközben megpróbáljuk valahogy túlélni a kifizetések csúcsát, ami a többi éves pénzügyi tervezésre értendő természetesen, ami jövőre mondjuk várható. Valószínűleg a következő Európai Bizottságnak kell keményen foglalkozni ezzel a kérdéssel, és hogy a kifizetések szintjén közbe kell elépni, vagy sem. Ezt majd az utódainknak kell ezt a politikai vitát lefolytatni. Köszönöm. Salvador Garriga. Köszönöm, főigazgató úr. Salvador Gariga úr kapja meg a szót. Sí, gracias, eh, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, ez az eszmecsere még igencsak korai, illetve korai még az időpont ehhez az eszmecseréhez, de a következő parlamentnek júniusban nyilatkoznia kell a 2015-ben szükséges kifizetések tárgyában. Különböző megoldások merültek fel az imént. Szem előtt kell tartanunk azt, hogy a 2014-től 2020-ig terjedő időszakra szánt forrásokból egyelőre nem használunk fel túl nagy összeget, hiszen az operatív programok elfogadása még a legoptimálisabb esetben is valamikor ősszel történik meg. Éppen ezért nem lesz túl sok kötelezettségünk a közeljövőben ezen a téren. Ami pedig a ralokat illeti, Lewandowski biztos elmondása szerint a meglévő kifizetések a 2014-es költségvetésből az elmúlt időszakot fogják fedezni. Itt természetesen szükség van egy értékelésre, egy elemzésre, másrésztről pedig a Mulder kolléga által említett megoldásokkal kapcsolatosan én nagy nehézségeket látok, hiszen ezek mindenek előtt politikai döntések. Én pedig úgy látom, hogy a politikai döntések a költségvetési hatóság mindkét részét érintik, tehát a parlamentet is és a tanácsot is. A tanácsnak minősített többséggel kell döntenie, a parlamenten belül pedig a politikai hovatartozás és a nemzeti hovatartozás is igen fontos szerepet játszik, amikor csökkentésekről van szó. Nyilván ez lenne a leglogikusabb lépés, és hát ez a vita már többször is lezajlott az elmúlt évek során itt a szakbizottságban. A ralok folytonos növekedése miatt a kötelezettségvállalásokat csökkenteni kellene. A múltbeli vitáink következtetése az volt, hogy a kötelezettségvállalások a parlament akaratát tükrözik, világosát téve a prioritásokat hogyha a kötelezettségvállalásokat most csökkentjük, akkor ez nyilván azt is jelenti, hogy a parlament saját politikai prioritásait is újra gondolja, de hát ez nyilvánvalóan a következő parlament feladata lesz a következő jogalkotási időszakban kell ezt végrehajtani, ott kell majd foglalkozni ezzel a problémával. Ettől eltekintve egyébként a rugalmasági eszközökre sincs pénz, úgy tűnik erre nincs is túl nagy szükség, hiszen tudjuk, hogy ha a gazdaság újra fellendül, valahol kompenzálnunk kell majd mindezt. Azt hiszem a leglogikusabb megoldást a főigazgató vetette fel. Azzal, hogy meg kell várnunk a többéves pénzügyi keret időszakos felülvizsgálatát, ott majd valószínűleg szükség lesz a plafonok megemelésére, a több éves pénzügyi tervet felül kell majd vizsgálni, módosítani kell, de ez egy teljesen más háttér előtt fog lezajlani, mint amilyen a mostani helyzet, hiszen a költségvetési politika konszolidálása minden bizonyal a gazdaság fellendüléséhez vezet majd, és ahhoz, hogy megnövekednek az adóbevételek is. Jelen pillanatban ez a megoldás elképzelhetetlen, még ezért az Európai Bizottság ennek megfelelő kifizetési tervet is készített, 2015-ben majd valószínűleg beszélnünk kell annak szükségességéről, hogy a plafonokat kiterjesszük. Ahogyan az imént is említettem, egyelőre nem tehetünk többet. Jó tudni, hogy mi a jelenlegi helyzet, hogyan fest, ennek megfelelően a frakciókat és a tagállamokat is Tájékoztatnunk kellene a reális pénzügyi helyzetről, de ettől eltekintve más nem igen tehetünk. Néha-néha megkongatjuk persze a vészharangot, 2015-ben ugyanis konkrét problémákkal szembesülünk, de ennyi. Köszönöm szépen, Salvador, ez egy alapvető probléma, valóban. Most beléptünk a parlamenti választások időszakába, és személyes véleményem az, hogy a költségvetési bizottsági tagjaként, ha részt veszünk a kampányban, akkor feladatunk választóink informálása, vagy legalábbis saját pártjaink és támogatóik informálása arról, hogy az Európai Uniónak nincsen pénze, hogy a vállalt politikáit végrehajtsa, amit az Európai Tanács elfogadott. És hogy a következő időszakban ebből le kell vonni a következtetéseket, politikai döntéseket kell hozni, vagy az ambícióinkat kell hozzáigazítani a büdzsénkhez, vagy a büdzsénket az ambíciókhoz, vagy a kettő közötti kompromisszumot kell kitalálni, vagy új saját erőforrásokra kell szert tenni, holnap után végre létrejön az a munkacsoport, amely az Európai költségvetés reformjával foglalkozik, de biztos, hogy itt alapvető kérdéseket kell megválaszolni, és az utóbbi héten az előadóink révén számosítva vannak a problémák, úgyhogy meg tudjuk most már mondani, hogy mire van pénzünk, mire nincs, mennyi a rál, vagyis hát másképp fogalmazva a felhalmazott adósság. Az utóbbi évek során amelyeket valahogy kezelni kell, bármilyen, illetve mindazokkal a nehézségekkel együtt, amelyekkel ez, ezek együtt járnak, és amelyeket a megfigyelőcsoport feltárt. Személyes véleményem megint az, hogy én otthon, hazámban, én ezt kampánytémával fogom tenni, és hogy ezt érdemes kampánytémává tenni. Van-e még bárkinek információja, kérdése? Kére még bárki szót? Akkor köszönöm. A mai napi rendünknek a végére értünk. Így a bizottsági ülést most felfüggesztem, holnap reggel 9 óráig, amikor egyből szavazással kezdünk, de a koordinátorok most maradjanak itt, ahogy jeleztem, mert eh, kérem a tolmácsokat is, hogy ö, eh, maradjanak már, mint azokat a kabinokat, akiknek a nyelvén a koordinátorok ö, eh, beszélnek. Francia, angol, német biztos, hogy kell, spanyol, igen, Salvador miatt Alda nincs itt, úgyhogy Portugára nincs szükség. Akkor a többi tolmácsot felszabadítom, felmentem, öt perc szünetet rendelek el, hogy aki el akar menni, elmehessen, és amint letelt az öt perc, kezdjük a koordinátor ülésével.